parlamentnek is nagyon fontos szerepe van e tekintetben, és szerettem volna ezzel befejezni és megköszönni a figyelmüket. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Herzlichen Dank auch für Ihren unermüdlichen Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, köszönöm a fáradhatatlan fáradozásait a szomszédsági politika érdekében. Két eh, állásfoglalási indítvány Nyújtották be, egyet a közelke, illetve egyet a déli, egyet a keleti dimenzióról. A a holnap 12 órakor kerül sor. A következő napi rendi pont, tisztelt kollégák, a bizottság nyilatkozata, a nem érőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a közel-keleten. A bizottság nevében eh, Füle biztosnak adom meg ismét a szót. Thank you very much, Madam President, honorable members. Uh, we must reject in the strong... Tisztelt elnök asszony, képviselők! Leghatározottabban el kell utasítanunk azt, hogyha a nők ellen erőszakot követnek el, ha megfélemlítik őket, vagy szexuálisan, szexuális támadást szenvednek el. Ezek visszataszító büntetek, amelyeket gyakran a legsérülékenyebb és védtelenebb emberek ellen követnek el. Sajnos tény, hogy világszerte nagyon sok országban, nem csak Észak-Afrikában és a közel-keleten, még mindig nincs megfelelő jogi kerete a nők és lányok védelmének az erőszak ellen. Semmi nem ösztönzi az ilyen támadások bejelentését. Sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy a bűnelkövetőket elrettentsük, illetve öm, felelőssé tegyük az elkövetett bűncselekményekért. A nők továbbra is diszkriminatív törvényekkel kell, hogy szembenézzenek, és nagyon mély kulturálban gyökerező egyenlőtlenséggel. Egyiptom esetében például az új alkotmányt megalkotó bizottság csak férfiakból áll, az új kormányban is csak egyetlen női miniszter van. Ez nem fenntartható. Ezt világosá tette az a bátorság is, amit a tunéziai és egyiptomi nők mutattak az elmúlt események során országaikban. Hogyha a népesség felét kihagyják a politikai és intézményi reformból, akkor az alig ha járhat sikerrel. Ilyen körülmények között Határozottan elítéljük azt, hogy egyre több súlyos emberi jogi sértésről hallunk, ezek közé tartozik a nemi erőszak, a szexuális támadás és a nők súlyos megalázása. Az Európai Unió elkötelezetten próbálja a nők politikai, társadalmi, szociális, gazdasági és kulturális szerepét megerősíteni, valamint a diszkrimináció és a büntetlenség ellen is küzd. Éppen ezért az Európai Unió 8 emberi jogi iránymutatása közül az egyik konkrétan azt célozza, hogy a nemek közötti egyenlőséget előmozdítsuk, és a nők elleni diszkriminációval felvegyük a harcot. Az 1995-ös barcelonai nyilatkozat, amely létrehozta az Euromediterrán partnerséget, konkrétan megerősíti ezt a kötelezettségvállalást az Euromed régió számára. A nemek közötti egyenlőség az egyik olyan öt éves prioritás, amelyről a barcelonai csúcson 2005-ben az államfők megállapodtak. Amikor az Euromediterrán Partnerség tizedik évfordulójáról, évfordulójának alkalmából tárgyaltak. Ezen kötelezettségvállalások nyomán az Euromediterrán miniszteri konferencia, amely a nők szerepéről szerepének megerősítéséről szólt 2006. novemberében Isztambulban egy innovatív és úttörő folyamatot kezdett el. Miniszterek Algériából, Jordániából, Libanonból, Marokkóból, a megszállt palesztin területről, Szíriából és Tunéziából megállapodtak abban, hogy holisztikus megközelítést alkalmaznak, amely a következő egymáshoz kapcsolódó prioritásokra épül. Először is a nők politikai és polgárjogai másodszorban a nők szociális és gazdasági jogai és fenntartható fejlődés, és végül a nők joga a kultúrában, illetve a kommunikáció és a tömegmédia területén. A 2006-os konferencia óta folytatódik a munka egy közös cselekvési terv keretében, különösen országok prioritásait nak megfelelően, illetve van egy nyomonkövetési mechanizmus és jelentések, amelyeket az Európai Bizottság ad ki. Az unió partnerei megerősítették ezt a kötelezettségvállalást a Marrakesi miniszteri konferencián 2009. novemberében. A civil társadalmat is bevonták a vitába. Egyre inkább tudatában vannak az emberek ennek a folyamatnak. A nagy kihívás az, hogy még átláthatóbb legyen, egyben egyetértettek a folyamatban résztvevő összes felek. Ezen a regionális kereten túl az Európai Unió kétoldalú párbeszéde albizottságok, amelyek a nemi egyenlőség ügyeivel foglalkoznak, fontos módszert jelentenek ezen kérdések megoldásában. Engedje meg, elnök asszony és tisztelt képviselők, hogy az az árjam felszólalásomat, hogy az Európai Unió nem fogja hagyni a nők és gyermekek elleni erőszakot. Minden lehetőséget megragadunk, hogy ezt megakadályozzuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. A frakció képviseletében az Európai Néppártnak adom meg először a szót Bauer Editnek. Másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák. Nagyra értékelem a bizottság eltökéltségét az erőszak elítélésében, ők elleni erőszak elítélésében, hiszen ez a típusú erőszak háborús fegyver, fegyveres konfliktusokban nagyon gyakran használják a politikai terror, az információ kicsikarása és megalázás érdekében. A nők elleni erőszak azért fordul elő ilyen gyakran, mert nagyon gyakran tárgynak tekintik a nőket, és a nemzetek kulturális szimbólumai is ehhez kapcsolódnak. Az értékek elleni támadás jegyében a római statútum a szexuális erőszakot háborús bűnnek tekinti a szexuális erőszakot. Az e, erőltetett házasságok, kierőszakolt terhességek és a szexuális rabszolgaság szintén ide tartoznak. Akik a szexuális erőszakért felelősek a háborúkban, nem kapnak büntetést, és a nők elleni erőszakot elkerülhetetlen részének tekintik a háborúnak, túl gyakran úszák meg a bűnösök, és elérkezett az ideje annak, hogy elítéljük ezeket az embertelen gyakorlatokat a világ bármely részén, és mai üzenetünknek annak kell lennie, hogy az ilyen háborús bűnök elkövetői nem maradhatnak büntetlenül. Köszönöm szépen, Gomez asszonynak adom meg a szót, a szocialisták és demokraták képviseletében másfél percben adom meg a szót. Köszönöm szépen. A Líbiával kapcsolatos jelentéssel ellentétben, ahol csak férfiakat látunk a frontvonalban, azokat a képeket, amelyeket Bengáziból, a Tarír térről kaptunk, marokkói tüntetésekről, szíriai, bahráni tüntetésekről. Ezekből az országokból érkező felvételek a nőket is bemutatják az élvonalban, illetve a fiatalokat is látjuk. A fiatalok és a nők alapvető szerepet játszanak ezekben a felkelésekben Észak-Afrikában és a közel-keleten. Ezekben a társadalmakban a nők igenis szerepet játszanak, a nők és a fiatalok rendkívül hatásos szerepet eh, töltenek be, és ez az elkövetkezendő években is folytatódni fog. Éppen ezért az Európai Uniónak támogatniuk kell ezeket a nőket, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy elindítsák a forradalmakat. Támogatnunk kell a civil szervezeteket ezekben az orrászok, országokban, támogatnunk kell őket abban, hogy csatlakozzanak a politikai pártokhoz, vegyenek részt a kormány munkájában, csatlakozzanak a civil szervezetekhez. Az Európai Uniónak mobilizálnia kell legfelsőbb szinten erőfeszítéseit, azért, hogy ne követhessen el senki a nőkkel szembeni erőszakot. A tarítéren végrehajtott szűzességi vizsgálatokért felelőseket szintén bíróság elé kell hívni. Ez ilyen típusú bűncselekmények teljes mértékkel elfogadhatatlanok, és független nyomozásra van szükség. Köszönöm szépen a liberálisok képviseletében. Parvanova asszonynak adok szót két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselők. Az ALDA frakció javaslatot tett erre a vitára, azért, mert szerettünk volna aggályunk hangot adni a közel-keleten, Észak-Afrikában a nők helyzete miatt. Az elmúlt néhány hétben az emberi jogokat Egyiptomban és Líbiában megsértették, ez különösen a nőket érintette, nem térek ki ezekre az esetekre egyenként, de szeretnék két szimbolikus és aggasztó esetet megemlíteni, amelyeket el kell említenünk. Imánál Obeidi, líbiai hölgy, meg őt megerőszakoltak és bántalmazták a katonák és Kadafi katonái fogva tartják, és 24 órán keresztül kihallgatták, mielőtt szabadrábra bocsátották. Egyiptomban számos ö, ö, demonstráló nő kellett, hogy elszenvedje a szüzességi vizsgálatokat, és megerőszakolták őket. A megerőszakolást még mindig fegyverként használják a fegyveres konfliktusokban, és ezzel megalázzák a civil lakosságot fel kell emelnünk a hangunkat eh, az ilyen típusú atrocitásokkal szemben. A tanácsot és a bizottságot felszólítjuk arra, hogy utasítsa el ezt az erőszakot Észak-Afrikában és a közel-keleten. A politikai eszközeinket fel kell használnunk arra, hogy garantálhassuk a, ezeknek a társadalmaknak a számára azt, hogy a nők jogait tiszteletben fogják tartani az átmeneti időszak után. Elfogadhatatlan, hogyha kettős standardokkal dolgozunk az Európai Unión kívül, a nők jogait integrálni kell az Európai Unió szomszédsági politikai programjaiba és projektjeibe, Speciális politikákat kell kidolgozni a nők jogainak védelme érdekében. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a zöldek nevében Barbara Lochpiller kapszott másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezek a kierőszakolt szüzességi vizsgálatok, amelyeket férfiak végeznek férfiak jelenlétében, és egy líbiai nőnek a többszöri megerőszakolása borzasztó események is ezek adták az apropót a mai állásfoglaláshoz. Nem szabad engednünk, hogy további szexuális erőszakra kerüljön sor közel-keleten, illetve Észak-Afrikában. Itt az Európai Parlamentben elmúlt novemberben sikra szálltunk amellett, hogy az Európai Unió és az USA államai a nők szerepére odafigyel, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektet béke és háborús időkben egyaránt. Annak idején hallottunk az előrelépésekről, jobb a nemzetközi keret a háborús területeken az erőszak elkövetésének a visszaszorítására, különböző akciótervek születtek, a legjobb gyakorlatok cseréje is hangsúlyt érdemel a e tekintetben. Az Európai Uniónak is vannak intézkedései több mint 300 millió eurót bocsátott közre egészségügyi szolgáltatások és ellátásokra. Az ENSZ biztonsági tanácsának 13-25-ös határozata értelmében is megvannak az eszközök a helyzet visszaszorítására. Nagyon fontos egyébként a megfelelő személyzetnek a képesítése is. Nagyon fontos most, hogy az európai demokratikus és partnerségi faktumnak a megvalósításánál az emberi jogok tiszteletben tartására odafigyeljünk. Annyit tudok mondani, hogy az Európai Parlament mindenképpen támogatni fogja ezt a folyamatot. Most pedig az Egyesült Baloldal nevében Figoridó asszony fog egy percre szót kapni. Parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy a nők aktívan részt vettek az észak-afrikai forradalmokban, küzdöttek a jogaikért és a demokráciáért. Ez így történt a közel-keleten is. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak is, hogy az erőszak és a szexuális erőszak, valamint gyarmatosítás ezekben az országokban nagyon elterjedt, és természetesen szembe megy a Genfi egyezményben foglaltakkal. Egyiptomban, Túzi, Tunéziában, Líbiában gyakorlatilag mindenütt, ahol fegyveres konfliktusokra került sor. Nagyon hangosan és nagyon egyértelműen üzenetet kell küzdenő, küldenünk, hogy nem megengedhetőek ezek az erőszakos cselekmények, és a felelősöknek a felelősségre vonása is nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy csak így lehet a demokratikus társadalmak felé elmozdulni, és a, ebbe a folyamatban nyilván be kell vonni az NGO-kat, a civil társadalmakat és mindenki mást is. Köszönöm szépen, további felszólalók következnek. Poszkórt asszony kap elsőként szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az észak-afrikai forradalmak, illetve a közel-keleten is tulajdonképpen megadják az esélyt a demokrácia felépítésére, és el is kezdődhet most ez a feladat Bengáziban is, Tunisban is a nőknek is szerep jut ebben a folyamatban, amely azonban veszélyekkel is együtt jár. Az erőszak alkalmazása, egy fiatal nő megerőszakolása eh, irányította a figyelmet ezekre az eseményekre, és nem ez az egyetlen eset. Kairóban több nőt bántalmaztak a katonák, a líbiai háborúban is eh, erőszakot alkalmaztak a nők ellen, tulajdonképpen eh, katonai eszközként. Amikor eszköztelenek ezek a nők, akkor tulajdonképpen bármit elkövethetnek ellenük. Ezt azonban nem szabad megengednünk, elnök asszony. Ezek olyan erőszakos cselekmények, olyan büntettek, amelyeket meg kell büntetni. Nem szabad szemet hunynunk ezek fölött, és szeretném ezért még egyszer kiemelni, hogy meg kell óvnunk, meg kell védenünk ezeket a nőkeket, nőket, és a társadalom, a civil társadalom felépítésénél nem szabad megfeledkeznünk ezekről a nőkről, az ő jogaikról, meg kell, hogy kapják a helyüket a különböző parlamenti bizottságban, a kormányokban egyaránt. Nyilván az oktatásnak nagyon fontos szerepe van, főleg a nők vonatkozásában, és a női erények kiemelése és hangsúlyozása is. Természetesen a nők függetlensége és a vállalkozások erő segítése a mikrofinanszírozási eszközök segítségével is fontos. Ulandasszony. asszony. Köszönöm szépen. A nők elleni támadások, szexuális támadások, de néha férfiak ellen is, Észak-Afrikában és Közel-Keleten nagyon aggasztóak. A régió hatóságainak megfelelően kéne kezelniük ezeket a helyzeteket, az új demokratikus erőknek szintén fel kellene venni a harcot ezzel ellen. Ashton főképviselő asszonyt szeretnénk felkérni arra, hogy ebben a régióban a szexuális öm, támadások témakörét az illetékes országokkal a szomszédsági politika keretében vitassa meg, az elkövetőket állítsák bíróság elé, és az emberi jogokat a nők és férfiak tekintetében is érvényesítsék. A szexuális támadás a legszörnyűbb hadviselési eszköz. Ezt minden lehetséges eszközzel üldöznünk kell, illetve meg kell szüntetnünk. Köszönöm szépen a spontán felszólalások körére térünk át. Először Son Kelly és Záborska asszony kértek szót. Kelly úr parancsoljon, egy percet adok. Köszönöm szépen. Két hónappal ezelőtt a nők elleni erőszakról beszéltünk Európában. Elhangzott a vitában, hogy a nők 25%-a erőszakot élt meg Európában. Most pedig a szexuális erőszakról beszélünk a nők ellen a konfliktusos zónánkban, Észak-Afrikában és közel-keleten. Ez szörnyűséges, és nem tolerálhatjuk ezt tovább. Nagyon fontos mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt megállítsuk. Afrikában arhaikus a hozzáállás a nőkhöz, és ez még erősödik a háborúk és háborús időkben. Azt gondolom, hogy ezekre az ügyekre fel kell hívnunk a figyelmet. Felelősségre kell vonnunk a bűnösöket. Nagyon fontos, hogy a magatartásbeli hozzáállásban változást érjünk el. Köszönöm szépen, köszönöm. Záborszka asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. A szexuális erőszak nem csak az ember eh, jogok megsértését jelenti a nők vagy a férfiak jogait, hanem az emberi méltóság, bármely ember méltóságának megsértését, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi. Ez Európára, Kongóra, Egyiptomra, Líbiára, vagy bármely más afrikai országra, illetve közel-keleti országra vonatkozik. A háborús konfliktusokat nem lehet olyan tényként tekinteni, ahol megengedett az erőszak. Ugyanez vonatkozik már a férfiakra is, őket is megerőszakolják a bizottságnak, Figyelemmel kell kísérni az emberi jogok lábbal tiprását és az ezek elleni sértéseket. Megfelelően nyomon kell követni ezeket a fejleményeket. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Füle biztosnak adom meg ismét a szót a bizottság nevében. Parancsoljon biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! A kérdések, amelyek elhangzottak a speciális esetekre vonatkozóan, nagyon komoly ügyeket említettek, és ezek fekete foltot jelentenek az észak-afrikai fejlemények kapcsán, illetve a közelkeleti fejlemények kapcsán jegyeztem azokat az ügyeket, amelyeket önök megemlítettek, és azokat a javaslatokat is, amelyek elhangzottak a vita során. Ahogy említettem, az Európai Unió számos eszközzel rendelkezik, és mindent meg fog tenni a érdekében, hogy a nők részvételét a civil és politikai életben jobban támogassa, anélkül, hogy ők fenyegetettségnek lennének, ítélve megfélemlítésnek és erőszaknak. Szeretném felhívni a figyelmüket néhány pozitív fejleményre, mint például az emberi jogi iroda létrehozása a golf öböl eh, menti együttműködési titkárságon belül. Az ENSZ eh, szintén támogatja a nőket, a civil társadalmat, és a civil társadalom meghatározó lesz a változás eh, létrehozásában. A párbeszéd politikája és a bekapcsolódás nagyon fontos, hogy folytatódjék. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt biztos. Öt elsogási indítvány került benyújtása, öt követ, különböző frakció képviseletében a zöldek, a szocialisták, liberálisok,